Good morning Jó reggelt kívánok mindenkinek. Negyed tíz van, úgyhogy kezdjük el az ülést, fogadjuk el a napirendet. Ha nincs ellenvetés, akkor megváltoztatnánk a négyes napirendet, a oldalú tárgyalások jelenlegi állása. Ezt ma délután vitatnánk meg a 19-es napirendi pont után és a szavazások esetében ugye a háromoldalú egyeztetések az általános preferencia rendszerről szintén a szavazás után kerül megvitatásra. A múltkori ülés jegyzőkönyvének elfogadása, ahogyan azt szoktuk, elfogadottnak tekintjük, amennyiben az ülés vége előtt nem érkezik semmilyen megjegyzés. Az elnök közleményei. A webstreamingen keresztül közvetítjük ezt az ülést eh, szokás szerint. És eh, kiosztottuk a dossziékat. A négyes eh, pont a háromoldalú tárgyalások jelenlegi állása, ugye ezt elhalasztottuk, ahogyan az imént jeleztem. Az ötös napi rendi pont következik tehát, ez egy eszmecsere Mikael Gustafssonnal, aki ugye itt ül a bal oldalamon, és ő a Nőjogi Bizottság elnöke. Vele fogunk eszmét cserélni a nemek közötti esélyegyenlőség munkája keretében. Köszöntjük itt. Ugye tudják, hogy a parlament nagy hangsúlyt helyez az a nemek közti egyenlőség előmozdítására az Európai Unióban és az egész világon is. Éppen ezért rendkívül fontos számunkra az, hogy beépítsük ezen erőfeszítéseket a parlamenti bizottságok munkájába. Vendégünk, ahogyan már elmondtam, a Nőjogi Bizottság elnöke, úgyhogy meg is adnám neki a szót hogy tájékoztasson bennünket ezen nagyon fontos kérdésről. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást is. Most átváltanék svéd nyelvre, mert könnyebb számomra az anyanyelvemen beszélni, tehát ha megkérhetnék mindenkit, hogy tegye fel a fejhallgatóját. Oké, okay, Még egyszer szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a meghívásért. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és beszélhetek arról, hogy hogyan hajtjuk végre a munkánkat, úgy, hogy a nemekkel kapcsolatos aspektusokat beépítsük az összes parlamenti bizottság munkájába. A Nőjogi Bizottságban egy két irányú megközelítést követünk ezekben a kérdésekben. Egyfelől a bizottság felelős azért, hogy hangsúlyozza a nők jogait, valamint a nők és férfiak közti esélyegyenlőség kérdését, és amennyiben lehetséges, ezt az Európai Unió napirendjére tűzzük. Másodszorban pedig az is a feladatunk, hogy folyamatosan megpróbáljunk érvényesíteni a különböző politikai területeken egy nemekkel kapcsolatos megközelítést, ez a gender mainstreaming. A Lisszaboni szerződés értelmében, ezt kimondja a szerződés 8-as cikke, a, az alapelv az, hogy az Európai Unió a férfiak és nők közti egyenlőtlenségeket fel kell, hogy számolja a különböző szakpolitikai területeken keresztül. Tehát ez a jogalap, amelyből a munkánk kiindul, és éppen ezért hangsúlyozzuk a nemek közti egyenlőség érvényesítését. Van egy hálózat is az Európai Parlamentben, amely kimondja, hogy minden bizottságban van egy olyan képviselő, akinek feladata az, hogy a nemek közti egyenlőség érvényesüljön az összes szakpolitikai területen. Ez néha egy nehéz feladatnak bizonyul, hiszen előfordul, hogy az emberek nem értik meg azt, hogy a nemek közti egyenlőséget hogyan lehet beépíteni a különböző dossziékba. De a gyakorlatban ez igenis megvalósulhat, méghozzá minden egyes területen. Emellett pedig minden évben küldünk egy felmérést a szakbizottságokhoz, hogy felmérjük azt, hogy hogyan működik ez a kérdés, hogyan sikerül beépíteniük a különböző politikákba, és megpróbálunk a felmerült problémákra megoldást kínálni. Állásfoglalást dolgozunk ki, és ezáltal is fel tudjuk mérni azt, hogy a különböző szakbizottságok hogyan kezelik a nemek közt egyenlőség kérdését, és elmondhatjuk, hogy nagyon komoly különbségek figyelhetők meg. Nagyon nagy megelégedésemre szolgál az, hogy ebben a szakbizottságban az elnök felelős ezen kérdésekért. Nagyon örülök ennek, és nagyon örülök annak is, hogy ilyen fajsúlyos kérdésként kezelik ezt. Úgy vélem nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük, hogy példát kell mutatnunk ezen kérdéseknél. Arra kell törekednünk, hogy a tetteink kövessék a szavainkat is, a Lisszaboni szerződésben szereplő célokat kell szem előtt tartanunk, hiszen ez ott explicit módon szerepel. És úgy gondolom, hogy ez nagyon jó kiinduló pont, de hogyha a gyakorlatban is ezt szeretnénk keresztül vinni, akkor nagyon fontos az, hogy a parlamentben komoly erőfeszítést tegyünk annak érdekében, hogy hangsúlyozzuk ezt, és hangsúlyozzuk mindig azt, hogy ez meg kell jelenjen a különböző erőfeszítéseinknél. Nagyon sok mindent tehet ez a szakbizottság is, hogy előmozdítsa az egyenlőséget. Négy alapvető gondolatot szeretnék felvázolni. Először is minden szakbizottság jóvá hagyhat egy nemekkel kapcsolatos stratégiát, amelyben meghatározhatja azt, hogy milyen hangsúlyt kíván tulajdonítani a nemek közti egyenlőségnek a különböző témák vonatkozásában. Lehetnek saját kezdeményezésű jelentések is, amelyek hangsúlyozzák a nemekkel kapcsolatos aspektusokat, például milyen a nők szerepe a nemzetközi kereskedelemben. És egy harmadik lehetőség az az, hogy mindig erősíteni kell, legalábbis arra kell törekedni, hogy erősítsék az együttműködést a többi szakbizottsággal, és ezáltal erősítsék a nemekkel kapcsolatos kérdések jelentőségét is. Egy további lehetőség pedig az, hogy felhasználjuk azt a szaktudást, amely itt a parlamentben rendelkezésre áll. Vannak olyanok, akik ugyanis nagyon tájékozottak ezen kérdésekben. Éppen ezért nagyon örülök annak is, hogy meghívtak ide engem, hogy megosszam önökkel nézeteimet. Ha pedig a jövőbe tekintünk. Volt egy novemberben elfogadott állásfoglalás, amely arról szólt, hogy a nemekkel kapcsolatos egyenlőséget erősíteni kell. És ebben az állásfoglalásban az szerepel, hogy meg kellene változtatnunk a struktúráinkat, hogy biztosíthassuk azt, hogy a nemekkel kapcsolat, a nemek közti egyenlőség mindig tükröződjön a politikai munkánk során ebben az állásfoglásban az is szerepel, hogy a nemek közti egyenlőség, illetve a Nőjogi Bizottság az, amely módosításokat terjeszthet elő más bizottságok irányába, de ha őszintén fogalmazhatok, akkor azt mondhatom, hogy igen, a szakbizottságom nagyon örül annak, hogy ilyen témákban megfogalmazhatunk módosításokat, de remélem azt is, hogy ezt nem saját magunknak kell majd mind megtennünk. Remélem, hogy elérkezik majd az a nap is, amikor kezdetben már megvalósul ez a kérdéskör a különböző szakbizottságok munkájában, és nem kell nekünk módosításokat megfogalmaznunk. De most várom a kérdéseiket. Elnök, köszönöm szépen ezt a bevezetőt, és akkor megnyitnám a vitát. Engedjék meg, hogy kifejtsem még azt, hogy a szakbizottságunknak 31 teljes jogú tagja van, közülük csak 7 nő, és most senki sincs jelen közülük. Ez persze nem ad egy valós képet a szakbizottságunkról, már ami ugye a nők részvételét illeti a, a vitában, illetve a jelentések elkészítésében. Nem tudom, hogy ez összhangban van-e a nemek közti egyenlőség egyensúlyával, a nemek közti egyensúlyjal itt a parlamentben, ugyanis nem állnak rendelkezésemre az erre vonatkozó számadatok. Szeretném megkérdezni, hogy van-e észrevétel, megjegyzés a képviselők részéről. Solc úr. Köszönöm, elnök úr. Köszöntöm itt a bizottságunkban. Véleményem szerint is ez egy nagyon fontos kérdéskör, hogyha a horizontális kérdésekről beszélünk, a mainstreamingről, ugye ez gyakran szóba jön és a nemekkel kapcsolatos kérdésekről is, de hogyha például az ökológiai kérdéseket vesszük, ezek is meg kell, hogy jelenjenek a horizontális kérdésekben, illetve amikor összekapcsoljuk a különböző szakpolitikákat. A kereskedelmi témákban gyakran szembesülünk azzal, hogy az alapján ítélkezünk, hogy az üzleti világban milyenek a fejlemények. Ha megnézzük a eredményeket, azt, hogy a kereskedelem hogyan hat a nők életkörülményeire olyan országokban, amelyekkel kereskedelmi kapcsolatokat ápolunk. A Nőjogi Bizottság hogy említette, hogy módosításokkal látja el a többi jelentést, amelyet a többi szakbizottság készít. Szeretném tudni, hogy hogyan ítéli meg ezt a helyzetet a többi bizottságban. Ugye kifejtette az általános megközelítés, de szeretném tudni, hogy milyen tapasztalatokat szereztek eddig. Hiszen a mi jelentéseinkben gyakran ö, nem erre helyezzük a hangsúlyt, és gyakran az eredmények alapján ítélkezünk, azt látjuk, hogy ez valamilyen módon hat a nők helyzetére, a nemek közti egyenlőségre, vagy a gyermekek helyzetére, de szeretném tudni, hogy pontosan mire számít az illetékes bizottságoktól, vagy a többi bizottságtól, hogyan kezelik majd azon kihívásokat, amelyeket ön megfogalmazott. Elnök, úgy tűnik nincs több észrevétel. Még mielőtt megadnám vendégünknek a szót, szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy egy nagyon terjedelmes kérdőívet küldött hozzánk a Nőjogi Bizottság, amelyre válaszoltunk is, és Muscardini alelnökünk az, aki foglalkozik a munkánknak ezen vetületével itt az Inta Bizottságban. Gustafsson úr parancsoljon. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Nos, ha jól értettem, azt kérdezte, hogy jó magam, milyen tapasztalatot szereztem azzal kapcsolatban, hogy a különböző bizottságokban hogyan reagálnak azon módosítókra, amelyeket mi dolgozunk, amelyeket mi készítünk. A az önök szakbizottságából érkező jelentéseket, amikor elolvassuk, gyakran azt állapíthatjuk meg, hogy nos, itt bizony hiányzik a nemek közti egyenlőség érvényesítése, de figyelembe kell venni azt, hogy mi az önök pontos hatásköre, és hogyan kapcsolódik ez a nemek közti egyenlőséghez. Mi ugye a saját szaktudásunk területéről közelítjük meg a témákat, és gyakran, amikor a módosításokat látják, akkor azt gondolják, hogy helyes az elképzelés, de a megfogalmazás némileg sajátos, tehát nem mindig jó a meg nem mindig jó a fogadtatás. Mindenkinek van egy szakterülete, tudják, hogy mi csak a nemek közti kérdésekkel foglalkozunk, tehát jó lenne, hogyha önök lennének azok, akik az nemekkel kapcsolatos kérdésekről kidolgozzák a módosító indítványokat. Mi megtesszük, amit tudunk, hisz, de nincs konkrét szaktudásunk a nemzetközi kereskedelmi kérdésekben. Tehát jó lenne, hogyha a különböző szakbizottságok elfogadnák a saját nemekkel kapcsolatos stratégiájukat. Ebben meg kell fogalmazni azt is, hogy a nemekkel kapcsolatos kérdések a stratégia során, illetve a szakbizottság munkájában milyen szerepet kapnak. Gyakran, amikor ezt a kérdéskört fontolják meg, akkor hangsúlyozni kell, hogy ez egy olyan minőségi kérdés, amely nem pusztán csak a nők jogait érinti, ez az egyenlőségről szól, a demokráciáról, az emberi jogokról. És vannak más kérdések is, amelyek az emberi jogokat, a férfiak és a nők közti egyenlőséget érintik, tehát ezek nagyon fontos kérdések. Ez nem egyfajta mellékes téma, hanem ez az emberi jogokat érinti. És visszatérve az Egyesült Államokra, azt hiszem, hogy a legjobb az lenne, ha a Nőjogi Bizottság nem maga készítené ezeket a módosító indítványokat. De természetesen legalább ugye 20 éve foglalkozom már ezen kérdésekkel, Tehát nagyon nehéz volt számomra kezdetben ezt elkezdeni. Hogyan tudom ugye figyelembe venni a nemekkel kapcsolatos kérdéseket a különböző témákban, de az évek során megtanultam, hogy ez hogyan kivitelezhető, és ez akár könnyűnek is bizonyulhat a jövőben. Tehát nem arról van szó, hogy ezen módosítókat mindig a folyamat végén kell kidolgozni, hanem sokkal jobb lenne, hogyha ezt önök tennék meg, önök, akik rendelkeznek a szakértelemmel. Elnök, köszönöm szépen. Tisztelt eh, Gustafsson elnök úr, köszöntöm és eh, köszönöm azt, hogy eljött ma hozzánk. Volna egy eh, téma, ami nem kifejezetten a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatos, tehát köszönöm még egyszer, hogy eljött hozzánk. Van egy olyan kérdésem, ami nem kifejezetten a nemek közti, a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatos, de mindig örömmel konstatálom, hogy az önök szakbizottsága nagyon nyomatékosan foglalkozik az egyenlőség kérdésével. Ugyanakkor az a benyomásom, hogy önöknél a bizottságban a férfiak hátrányos megköz, megkülönböztetése gyakran háttérbe szorul. Nem reakcionárius vagyok, nem ezt akarom kifejteni, de azt szeretném tudni, hogy a fiúk, illetve a férfiak hátrányos megkülönböztetésével foglalkoznak-e? Vannak ugyanis statisztikák, amelyek erről tanúskodnak. Németországban például az iskolát befejezők tekintetében azt figyelhetjük meg, hogy általában a nők azok, akik több a nő, aki, illetve több a lány, aki elvégzi az iskolát, és a férfiak a végzettség megszerzése tekintetében is háttérbe szorulnak. Ez pedig hatással van a kereskedelmi gazdasági kapcsolatokra és a társadalom fejlődésére is kihat. Van-e információ ezzel kapcsolatban? Nagyon örülnék annak, hogyha reagálna erre a benyomásomra, mert véleményem szerint egy picit háttérbe szorult ez a téma. Igen, kérném, hogy válaszoljon erre az egyébként nagyon érdekes kérdésre. Nos, persze kezdhetném azzal is, hogy megismétlem az előbbi megjegyzésemet amikor ugye azt mondtam, hogy az egyenlőséggel kapcsolatos kérdések nem pusztán a nők jogaira szorítkoznak. Arra törekszünk, hogy egyenlő feltételeket teremtsünk férfiak és nők számára, hogy ugyanolyan jogokat biztosítsunk számukra, és hogy a demokráciában való részvétel is egyenlő legyen. Hiszen az egyenlőtlenség a férfiakat és a nőket egyaránt érinti. Igaza van abban, hogy a korai iskola elhagyók, főleg fiúk, ez egy valóban komoly probléma az ön hazájában, de hazámban is, mert ott a fiúk az iskolában egyre rosszabb eredményeket szereznek. Szerintem amikor egyenlőtlenségről beszélünk, függetlenül, hogy férfiakról vagy nőkről van szó, foglalkoznunk kell mindezzel. De szerintem a tulajdonképpeni probléma, a lényegi probléma nem azzal kapcsolatos, hogy a férfiak hátrányos megkülönböztetésnek, megkülönböztetésben részesülnek. Nagyon sok dolgunk van a nők jogainak előmozdítása terén. Igaz, hogy ez gyakorlatilag felemészti az összes energiánkat, de én nem a nőjogi bizottság, hanem az esélyegyenlőségi bizottság elnöke vagyok. Az esélyegyenlőségi bizottság, a nemek közti egyenlőség bizottságának elnöke vagyok, éppen ezért hangsúlyoztam, hogy ez nagyon fontos számomra. Igen, hát a bizottság neve még mindig FAM, ami hát nőjogi bizottságot jelent, de rendben van. Köszönöm szépen. Well, Colleagues, let's move on. Item... Folytassuk, kedves kollégák, a hatos napi rendi ponttal. Hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy összesen 35 napi rendünk van ezen az ülés szakon. Ez a napirendi pont a hatos, az olívaolaj és egyéb mezőgazdaság termékek Törökországból történő behozatalával foglalkozik. És eh, megpróbáljuk őket közelíteni a komatologiai folyamathoz. Én vagyok a jelentéskészítő, már megkapták a jelentés tervezetet, és most erről fogunk beszélni, és eh, röviden felvázolom azt, hogy mit is eh, készítettem elő. az Omnibus egy rendelettel és kettes rendelettel foglalkozunk. Tehát megkapták önök is a tervezetet, és megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e bármilyen fajta kifogásuk, megjegyzésük? You might be willing to make? Szeretnének valamit ezzel kapcsolatban hozzászólni? Az árnyékjelentéstevők között úgy senki nincs itt, tehát úgy tűnik, hogy senki sem kíván hozzászólni ebben a vitában. Hát akkor hallgassuk meg a bizottságot. Darma Marina asszony képviseli az Európai Bizottságot. Itt vagyok, elnök úr, köszönöm szépen. Öné a szó, mondja az elnök, köszönöm szépen. Köszönöm a jelentést, rövid leszek. Az Európai Bizottság az 1-es, 3-as és 7-es módosításokkal nem tud egyet érteni, mégpedig abból kifolyólag, hogy ezek nem felelnek meg a közös megállapodásnak. A 130 cikknek megfelelően mi gondoljuk, hogy a négyes pontját kell megtartani a közös megállapodásnak, ezt nem kell megváltoztatni. A hetes módosítás esetében pedig szeretnénk a két hónapos kifogásolási időszakot szeretnénk látni, nem pedig a négy hónapost. Elnök, köszönöm szépen, ezt figyelembe vesszük. Figyelembe vesszük azt, hogy ezekkel a pontokkal nem értenek egyet. A módosítások benyújtásának határideje június 1 12 óra délben. és nem fogok több módosítást beterjeszteni a saját jelentésemmel kapcsolatban. Hetes napi rendi pont következik. Ez is egy jogalkotási dokumentum. Egy tanácsi rendelet megváltoztatása, ami pedig a 774-94-es rendelet módosítása. A kiváló minőségű minőségi marhahúsra, a sertéshúsra, a a buzára és kétszeresre, korpára, korpáslisztre és más mellékre előírt egyes közösségi vámkontingensek megnyitására vonatkozó rendelet ez. Önöknél van a tervezete ennek a jelentésnek, ennek is én vagyok a jelentés készítője. And I offer the merits of my draft report. Uh, So I'll give the floor to... Megadom a szót a szakbizottságunk tagjainak, hogyha kívánni szólnak, szólni kívánnak, vagy, vagy megjegyzéseket kívánnak tenni, akik itt vannak. Hát, ha nem, akkor a bizottság kapja meg a szót ismételten, ugyanaz a hölgy. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a jelentést. Az előbbi okokból kifolyólag az Európai Bizottság nem tud egyetérteni az egyes és ötös módosítókkal. Köszönöm. Rendben, mondja az elnök. Mikrofont kérnénk az elnöknek. Az elnök mikrofon nélkül beszél, és nem hallják a tolmácsok sajnos. Item 8, the rapporteur is not there. Mr. 8-as napi rendi pont. Christopher Fjellner a jelentés készítő nincs itt, tehát akkor folytassuk a 9-es napi rendi ponttal. A Kirgiz köztársaságnak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatás a témája ennek a jelentésnek. Ismételten én vagyok a jelentéskészítő. jogakotási jelentésről van szó ismételten, megkapták ezt a tervezetet is. Nem kell megismételnem, ami benne van. A fő politikai pont természetesen a komitológia ismételten, de úgy gondolom, hogy a bizottságnak ezzel kapcsolatban is kifogásai vannak. hogy megadnám a szót a bizottságnak, Először is meg szeretném adni a lehetőséget a bizottság tagjainak arra, hogy hozzászóljanak, hogyha kívánnak. Megjegyzések, úgy tűnik, hogy nem kívánnak szólni. Akkor ismételten a bizottság kapja meg a szót, mégpedig Dex úr, a VSO, aki pont most lépett be az ajtón. Sorry for the anticipation, you are right, actually. This file should uh, be there only Sajnálom, hogy ilyen gyorsan haladunk a napi rendben. Thank you, Mr. Chairman, and uh, I apologize for... Köszönöm szépen, elnök úr, és elnézését kérem, hogy elkéstem. Nagyon hatékony az ön elnöklete, és ez meglepett bennünket. A tervezet nagyon fontos, mert a politikai válság sújtja 2010 óta a kirgéz köztársaságot, és ezt követően pedig etnikai ö, mm, harcok voltak. És nagyon fontos gazdasági problémák is felmerültek. Mindezek mellett felmerült az igény a demokratikus reform irányába, egy új alkotmányt, és elfogadtak három választást is, tartottak már parlamenti választást, volt az elmúlt évben egy elnökválasztás, és és eh, pontosan ebből kifolyólag mi úgy gondoljuk, hogy támogatnunk kell az ország gazdasági stabilizációját, hogy sikerüljön megerősíteni a demokratikus erőket, és le lehessen eh, küzdeni az etnikai eh, villangásokat. 2010-ben volt egy donori konferencia, és akkor döntött az Európai Bizottság a makroszintű pénzügyi támogatásról, és egy programot is meghatároztunk az ország esetében. Azt javasoltuk, hogy ez a makroszintű pénzügyi támogatás 30 millió eurót tegyen ki, és ennek a felét kölcsönként kívánjuk adni. Az ön jelentésében, tisztelt elnök úr, ön a 18-as bekezdésben a tanácsadói eljárást kívánja alkalmazni. Ez nem probléma a bizottság számára, hiszen a parlament és a bizottság is egyetett abban, hogy ez az eljárás mindenképpen alkalmazásra kell kerüljön, de a fő pont ezzel kapcsolatban számunkra az az, hogy nincs egyetértés a parlament és a tanács között abban, hogy tényleg szükség van egy ilyen tanácsadói testületre, vagy egyfajta vizsgálatra van szükség a megállapodás, egyetetési megállapodás elfogadásához. Jelenleg minden makrofinanszírozási támogatást megvizsgálunk, ugyanez a helyzet Grúzia esetében, és bizonyára ezt is tudja. Az Európai Bizottság már javaslatot tett 2011. januárjában, és a komitológiai kérdés még nem lett megoldva. Tehát nagyon fontos az, hogy egy gyors megoldást tudjunk találni az eljárási kérdésben azért, hogy a további makroszintű pénzügyi támogatási javaslatokat ne kelljen akadályozni. Tudjuk, hogy gazdasági és pénzügyi hatása van az arab tavasznak is az EU déli szomszédságában. Például Egyiptom részéről is kaptunk egy kérést arra, hogy 500 millió euró értékben adjunk makroszintű támogatást együttműködünk ezen kívül a hatóságokkal, és remélhetőleg a lehető leghamarabb el tudjuk fogadni majd ezt a támogatást, amint a makroszintű támogatásiról döntenek. Lehet, hogy lesz egy kis késedelem a politikai helyzet miatt Egyiptomban. De most, hogy visszatérjek Kirgiz, a Kirgiz köztársaságra, a bizottság örülne annak, hogyha a parlamenti tanácssal tudatodba jutni az eljárást illetően, tehát a tanácsadói eljárással kapcsolatban. A jelenlegi javaslat esetében mindenképpen fontos, hogy ez átmeneti javaslat legyen, és illeszkedjen a rendelet keretéhez. Szeretnénk nagyon gyorsan előrelépni annak érdekében, hogy a makroszintű pénzügyi támogatást a lehető leghamarabb fel lehessen használni a stratégiailag fontos országok esetében, amelyek közel állnak az Európai Unióhoz. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönjük a bizottságnak a hozzászólását, és és köszönjük, hogy önök is egy gyors megállapodást szeretnének ezzel a dokumentummal kapcsolatban. Viszont a fő pont azért itt a komitológia, és hogy még bonyolultabbá váljanak a dolgok, emlékeztetnék arra, hogy a keretrendeletnek a jelentéstevője Kazák úr a szabadságunk támogatásával azt javasolta, hogy a végrehajtási aktusok helyett legyenek delegált aktusok a egyetértési memorandum esetében. Tehát nem egy könnyű kérdés ez, majd meglátjuk, hogy mit tudunk tenni. Június 1 12 óra ismételten a módosítóban benyújtásának határideje. Well, uh, we cannot come back to Fiona's report item 8 because is not still... A nyolcas napi pontra nem tudunk visszatérni, mert a jelentés készítő, minden nincsen itt. Így folytassuk. A tízes napi rendi ponttal. Kereskedelmi megállapodás az EU, illetve Kolumbia és Peru között egyetértési eljárásról van szó. Mario David, az EPP részéről a jelentés előadója, és az ő tervezetét is megkapták a dokumentumai között. És meg is adom a szót neki. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát én is nagyon rövid leszek, mert már beszéltünk erről a témáról, és ma délután fogunk erről szavazni. Ez egy átmeneti állásolás lesz ezen témában, és ezért eh, úgy gondolom, hogy már többé-kevésbé megvitattuk a fő témákat, amikkel szembe kell néznünk ebben a szakaszban. hát emlékeztessem önöket arra, hogy hivatalosan, ha bár ez, ez csak egy első eszmecsere a hozzájárulásról, de a tény az az, hogy az Európai Parlament tette, ha jól tudjuk, tehát a tanácsban mindig folynak a tegyelások erről a hónap végéig, tehát mi mindig várjuk azt, hogy a tanács befejezze a munkáját, most lesz délután a szavazás, és júniusban pedig a Strasburgi plenárison beszélünk erről a témáról. Megmutattuk, hogy hol vannak az agály, aggájaink a szabadkereskedelmi megalapodás területén, a munkajoggal kapcsolatban, az emberi jogokkal kapcsolatban van problémák, és úgy gondolom, hogy ez tükröződik az indoklásomban is bizonyára nem fognak meglepődni, hogy azt kérem majd a parlamenttől, hogy adjuk hozzájárulásunkat ehhez a szabadkereskedelmi megállapodáshoz. Langen úr és jó magam voltunk a jelentéskészítők a két jelentéssel kapcsolatban. Holnap Kolumbiába, Peruba fogunk elutazni, és ha egyetértenek, és Lange úr bizonyára egyetért, akkor egy jelentést fogunk készíteni majd erről, amit a szakbizottságnak fogunk előterjeszteni, és örülnék, hogyha majd erről a jövő következő ülésünkön beszélni tudnánk e, elnök. Bizonyára ezt meg fogjuk tenni, Langen úr. SND részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, igen, ahogy Dávid úr is már ezt elővezette, a Kolumbiával és Peruval foglalkozó kereskedelmi megállapodás kapcsán még vannak nyitott kérdések, és úgy gondolom, hogy a mi frakciónk ezt kicsit talán erősebben látja, mint a többi frakció, és ezért mi a pozitív aspektusát kell kiemeljük ennek a megállapodásnak az emberek számára. és a kolumbiai és perui parlamentekkel egyfajta úti tervet kell kidolgozni, amivel elérhetjük a célokat. Ez egy feltétel ahhoz, hogy a kereskedelmi megállapodáshoz adott hozzájárulásunkról egyáltalán gondolkodhassunk. Ezért örülök annak, hogy meg tudtunk állapodni ebben az eljárási módban, tehát hogy lesz egy állásfoglalás először, amelyben megfogalmazzuk a követeléseinket és kívánalmainkat, a partnereinkkel is beszélünk, a kormányokkal is beszélünk, Kolumbiában és Peruban, és azon leszünk, hogy egy közös álláspontot tudjunk kidolgozni. Természetesen üdvözlöm, üdvözölném azt, hogyha a jelentésben ösztönnek ösztönel foglalni a kolumbiai perui látogatásaink eredményét, és ezeket majd itt is meg tudnánk vetetni a szakbizottságban. Azért, hogy később majd a biztosítékokról, a biztosítékokról szóló referen, rendeletről, illetve a kereskedelmi megakadásról is dönteni tudjunk, és örülök annak, hogy ebben az eljárási módban sikerült megállapodnunk. Köszönöm. Helmut Scholz, GUE. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is szeretnék mindkét jelentés készítőnek köszönetet mondani a, azért, hogy így hónapokon át együttműködtek. Nagyon komoly eszmecserék folytak ezen szabadkereskedelmi megalapodás illetve kapcsolatban, illetve a társulás egyezmény kereskedelmi aspatusaival kapcsolatban. Úgy tűnik számomra, hogy hogy már eléggé komolyan ellenőrizzük azt a megállapodást, de örülök, hogy Dávid úr emlékeztetett bennünket arra, hogy hivatalosan még el sem kezdtük megvitatni ezt a megállapodást. Tehát ez már nem mutatja azt szerintem, hogy ennek a megállapodásnak nagyon súlyos hatása lesz az Európai Unió, illetve a latin-amerikai országok közötti kapcsolatokra. Ugyanez volt a tapasztalatunk a közép-amerikai megalapodásokkal is. Azok a kérdések, amelyeket Langen úr vetett fel, az emberi jogok, a gender aspektus ennek a megalapodásnak szerintem ezzel kapcsolatban nagyon komoly megbeszélésekre van szükség. Beszélni kell a környezetvédelemről, vagy akár a benszülött, benszülött népességekről, és Még egyszer. Szeretnék három pontot kiemelni. A meghallgatások során, amiket a megállapodással kapcsolatban tartottunk, azt hallhattuk, hogy sokan beszéltek az FTA hatásairól, főként a szegényebb népességre, illetve a gazdaságra, a környezetre, kihatott, környezetre ki, kifejtett hatással kapcsolatban is sokat hallottunk, például Kolumbiában a bányászatot illetően, és láthattuk a hatástanulmányokból, hogy ez a szabadkereskedelmi megállapodás súlyos következményekkel fog járni, mind a szegényebb rétegekre, mind pedig a környezetre. Másodszorban szeretném azt is kiemelni, hogy a bányászat növelése azért, hogy hogy mezőgazdasági üzemanyagokat termeljenek, ennek hatása lesz mindkét ország környezetére. És ez kifoghatni a klímaváltozásra is. Pont most zajlik a Riói csúcs találkozó, ez egyfajta tesztje lesz annak, hogy mit is teszünk azért, hogy konkrétan egyensúlyt lehessen létrehozni a kereskedelmi együttműködés, illetve a környezet között világszinten, illetve ebben az esetben is az EU és Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi meglábadás tekintetében úgy gondoljuk, hogy a finanszírozás liberalizációja Erről az aspektusról már beszéltünk a korábbi minisztériumi konferenciákon és a vto nál és beszéltünk arról, hogy meg kell vizsgálni a világgazdaság finanszírozását is, és úgy gondolom, hogy ez a kereskedelmi megállapodás nem igazán vette figyelembe a jelenlegi pénzügyi válságot, és úgy gondoljuk, hogy ez a kiegyensúlyozatlan, az Európai Uniót helyezi előtérbe ez a megállapodás. Túlságosan sokat tárgyaltunk a szerepelőkkel a korábbi rezsim részéről. Tehát ez a megállapodás túlságosan a múlthoz kötődik, és nem, is, nem, is, nem igazán fókuszál a jövőre. Végezetül az emberi jogok, Számos alkalommal már beszéltünk erről, és még mindig úgy gondolom, hogy félig üres a pohár, nem pedig félig tele van. Természetesen lehet, hogy csak a, vita, a szakbizottságon vitázunk erről, illetve a plenárison, de mindenképpen remélem azt, hogy az állásfoglalásunk megpróbálunk előkészíteni a bizottság számára, vagy a plenáris számára, abban megtaláljuk a módját eh, annak, hogy pozitívan tudjunk hozzájárulni ez a nagyon is bonyolult kérdéshez. Any other? Van még valaki, aki erről beszélni akar? Uh, commission uh... Bizottság részéről Michelangelo Margarita. Thank you, Chair. Um, I would just like to make a couple of Köszönöm, csak néhány megjegyzésem lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, konkrét dolgokkal kapcsolatban. Az egyik a bioüzemanyagok kérdése, a másik pedig az ezekre a termékekre vonatkozó megállapodás természete. Azt gondolom, hogy semleges ebből a szempontból a rendelet, mert nincs vám az bioüzemanyag termékeken, tehát ami a hatását illeti az megállapodásnak a bioüzemanyagok kereskedelmére nincs ilyen hatás, illetve nincs változás ezzel kapcsolatban. Ami a pénzügyi szolgáltatásokat illeti, ott feljegyeztük a az észrevételeket. Nyilvánvaló, hogy az elmúlt években ebben az ágazatban nagyon megváltoztak a e, körülmények. E, itt e, utalnék azokra a megbeszélésekre, amelyeket már 2007-ben, 2008-ban elkezdtünk Kolumbiával és Perúval, és ennek során természetesen figyelembe vettük a körülményeket is, és figyelembe vettük az európai ipar, az európai fogyasztók érdekeit a tárgyalások során. Köszönöm. Marina, Mario David a raportőr. Well, uh, uh, very, very shortly, uh, I also would like to... Csak nagyon röviden. Szeretném megköszönni Langen úrnak és uh, Schulz, uh, úr, Scholz úrnak a konstruktív hozzászólásokat még akkor is, hogyha ideológiai szempontból vannak köztünk eltérések, úgy tűnik, hogy azért jól értjük egymást. Aminek még jobban örülök, az az, hogy meglátásom szerint itt most nem csak arról van szó, hogy az Európai Parlament hajlandó foglalkozni a munkajogi kérdésekkel, emberi jogi kérdésekkel, stb., hanem újabban a két érintett ország kormányai is többet foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Ennek következtében szerintem majd egy nagy lépést tudunk tenni előre, és ez volt, ez lesz az elkövetkezendő három nap a leg, leginkább átbeszélt kérdés Langer úr és köztem. Remélem, hogy a jövőben találunk olyan megoldásokat, amelyek eloszlatják azokat a kételyeket és aggodalmakat, amelyekkel egyes kollégák viseltetnek itt a kérdés iránt, illetve a két országgal való kapcsolatok iránt. Hadd mondjam el azt is, hogy Európa nem vonulhat háttérbe, mert például az amerikai kolumbiai megállapodás már két-három héttel ezelőtt életbe lépett, és valójában mi is hasznot húzunk abból, hogy ez a megállapodás már hatályos. Az amerikaiak ugyanis már Kolumbia és Peru felé nagyon is önérdekből szintén eh, ezeket az elvárásokat megfogalmazták, és eh, kérem erősítse meg elnök úr, hogy 4.30-kor szavazunk erről a témáról, mert a napirend szerint eh, ez nincs meghatározva pontosan. The draft report is already. Köszönöm. A jelentés tervezetet néhány, néhány perccel ezelőtt a tanács még nem látta hivatalosan. én volt a döntés, és még nem tudtunk vele érdemben foglalkozni. Nem tudom, hogy meghatározhatjuk akkor a határidőt, módosítok határidejét? Vagy hagyjuk nyitva? Nem, hagyjuk nyitva, mert a tanács még nem döntött véglegesen. Tehát a módosítók határidejét a következő alkalommal fogjuk meghatározni, abban a reményben, hogy a tanács addigra dönt, és ténylegesen a parlamenthez fordul, Eh, hogy jóváhagyását kéri a parlamentnek, ez ugyanis egy olyan eljárás, ahol nekünk csak jóváhagynunk kell a témát, tehát vagy igennel, vagy nemmel eh, szavazunk. Eh, tudjuk, hogy a raportőr az igennel akar szavazni, tehát egyetlen egy értelmezhető módosítás van. Ha valaki azt javasolja, akkor az nem lehet ez a módosítás. Megerősíti elnök úr, hogy 4.30-kor szavazunk? És az elnök úr nem kapcsolta be a mikrofonját. Fjellner hey, it is not. Fjellner úr, a 8-as téma raportőre nincs itt. Nagyon gyorsan haladtunk. Ennek Természetesen volt nyilvánvaló oka, egyesek már elkezdtek nyaralni, úgy tűnik a képviselők közül. Felfüggesztjük az ülést, ez a nyilvános ülésünk vége. Hadd javasoljam a raportőröknek azt, hogy 11-15-kor üljünk össze a koordinátorokkal. Én megkeresem a többi koordinátort is, hogy kicsit előre hozzuk ezt az ülést. Köszönöm. See you in the afternoon.